illetve pozitív eredményt fogunk elérni, és az egyetértési eljárás során a parlament egyetértését is elnyerjük majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Creighton miniszterasszony, ezzel a vitát lezárjuk. A következő napi rendi pont a jogi szakbizottság szóbeli kérdése, és ezt a kérdést a tanácshoz és a bizottsághoz intézték a Stokholmi program végrehajtásáról, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapú térség megvalósításáról. Megnyitom a, szó, a vitát, és el, az első hozzászóló Berlinger úr, a kérdés egyik megfogalmazója. Signor Presidente. Elnök úr. A stokholmi programot 2010-ben fogadta el az Európai Tanácsa. Célja egy sor cél fölállítása, amit 2014-re el kellene érni a program végére. A parlament kétszer fontos állásfoglalással élt 2009-ben és 2010-ben. A bizottság akciótervet nyújtott be a végrehajtásra vonatkozóan. A Stockholmi program most már az élettartóan feléhez ért. A jogi bizottság, állampolgári jogi beli és igazságügyi bizottság úgy döntött, hogy az eddig történteket értékelni kell azért, hogy a még megteendő lépéseket értékelni tudjuk, és meg tudjuk határozni. Egy kérdésem lenne a bizottsághoz, és egy a tanácshoz, vagyis a szóbeli kérdés okát szeretném megvilágítani. Szeretnénk felhívni a figyelmet a konkrét végrehajtási problémákra. Itt egy európai törvényről van szó. Ezekben az években egy Corpus Juris, európai Corpus Juris alakult ki, ami hatalmas, jelentős, és az integráció felé halad a jogok és a jog harmonizációja felé. Az elért eredmények értékelése nem csak azt jelenti, hogy felsoroljuk, hogy milyen intézkedéseket fogadtunk el, az írásos szabályokat, törvényeket, más előírásokat, nem mi jut el ezekből az újdonságokból a polgárokhoz? Mert tudjuk, hogy csak a célzott eredmények egy nagyon alacsony része jut el a polgárainkhoz. És ez kockázatos, ez megosztja az erőinket. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Egyre nagyobb erőfeszítést teszünk azért, hogy konkrét eredmények legyenek elérhetők az európai társadalomban az általunk meghozott szabályok alapján. A midterm értékelés során a bizottságtól és a tanástól választ akarunk kapni arra, hogy mi az oka annak, hogy ilyen az eredmény. A jogszabály alkotás szempontjából úgy gondolom, hogy a konkrét gyakorlati eredmények minimálisak a hatalmas jogi munkához képest. Milyen intézkedéseket kellene meghozni azért, hogy a konkrét eredmény is láthasson, hiszen a jogalkotó azon igyekszik, hogy törvényeket hozzon. De az olyan jogalkotó, aki irányító is, azt célozza meg, hogy hatással legyenek ezek a jogszabályok. Konkrétan itt Európában mindannyian jogalkotók vagyunk. A végrehajtó szervnek jogalkotási kezdeményezési monopóliuma van, ő is részese mindenek. Hatékonysági igényei befolyásolhatják a jogalkotói igényeit. Ezért kérünk, kérdezünk rá ezekre az adatokra. Szeretnénk jobban megtudni, megismerni azt, hogy miért állítottuk fel a Stockholmi programot, miért indítottuk el, és milyen konkrét eredményei vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót López Aguilar képviselőnek. Három és percben. Nos, 2009-ben fogadtuk el ezt a programot, és nem másról van szó, mint hogy ellenőrizzük, lemérjük, hogy mennyire sikerült a programot eh, teljesíteni, hiszen az időszaknak a felénél járunk. Melyek voltak az eredmények mindeddig? Ez az első kérdés. A második kérdés, hogy melyek azok az alapvető elemek, amelyek eh, hát tulajdonképpen a következő programot inspirálhatják, úgymond 2014-ben eh, felé haladva. Eh, nyilvánvaló, hogy a szabadságon, biztonságon, jogérvényesülésen alapuló térség megvalósítása fontos kérdés. Előre lát, lépéseket láttunk, tapasztaltunk, ez egyértelmű mind a jogi eljárások tekintetében a vádlán helyzet személyek jogai érvényesülés szempontjából, azonban az emberi jogokra vonatkozó európai megállapodások aláírása is jelentős előrelépés. Bizonyos demokratikus kötelezettségek és elvárások érvényesülése továbbra is kérdéses Eh, érvényesülnie kell azoknak a garanciáknak, amelyek a demokrácia érvényesülését eh, biztosít, biztosítják. Ebben a pillanatban is egy nagyon ambiciózus eh, adatvédelmi csomagot tárgyalunk, amely azonban még mindig nem ért a folyamat végére, még messze van, hogy ez megszülessen. Tehát bőven van tennivaló, vannak olyan kormányok az Európai Unión belül, amelyek eh, a tagállamok közötti határokat próbálják ismét megerősíteni, eh, ami azt jelenti, hogy sérül a személyek szabad mozgása, ami az egyik legnagyobb eredménye volt az Európai Unió történetének. Tehát látjuk, hogy az biztonsági ügyekben előre eh, lépésekre kerül sor, a polgárok azonban folyamatosan szembesülnek függőben lévő kihívásokkal, úgymond olyan válságot is megszabasztaltunk, amely nem csak gazdasági vagy pénzügyi, hanem politikai is, hiszen folyamatosan nő a populizmus, az a populizmus, amely az európai alapértékeket kérdőjelezi meg. Ezért feltétlenül fel kell tenni ezt a kérdést, hogy mi lesz a program, a Stockholmi program jövője. Tudunk -e egy olyan újabb program szakaszt létrehozni, amely a korábbi Tampere és egyéb programok örökségét továbbvíve tudja biztosítani, hogy az Európai Parlamentnek döntő szerepe legyen, úgy, ahogy a Lisszaboni szerződés ezt előírja. Ugye néhány évvel vagyunk a szerződés lebelépése után, az alapvető jogok érvényesülésén ezt látnunk kell. Az Európai Alapjogok Ügynöksége azonban nem tér ki büntetőjogi, rendőrségi, bírósági kérdésekre. Például szeretném tudni ezért a bizottságnak az álláspontját, a véleményét. Az európai projekt hitelképessége, hitelessége múlik ezen, és úgy gondoljuk, hogy lassan elközeledik a legutolsó lehetőség, hogy az állampolgársági jogok tekintetében valóban előrelépjünk. lépjünk Eh, eh, mert a következő eh, parlamenti ciklus már túlságosan késő lesz ahhoz, hogy ezt a lépést megtegyük. Aguilar. Köszönöm szépen Aguilar úrnak, és Cassini úr három percben. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nekem, bennem is fölmerül a kérdés, hogy mi az értelme ennek a szóbeli kérdésnek hiszen itt saját kezdeményezési jelentésről van szó, három bizottság közösen állította össze ezt a szobeli kérdést, a rendelet 51-es cikke alapján történt mindez. A három szakbizottság közösen állította össze azt az állásfoglalást, amit 2009. november 25-én fogadott el a parlament a Stockholmi programból. Akkor a Lisszaboni szerződés még nem volt érvényben, az 51-es cikk első alkalmazására volt akkor szó. Három szakbizottság is dolgozott a témán, ez is mutatja, hogy mennyire fontos ez a kérdés. A Stockholmi program igazából a teljes európai építkezés harmadik pillérjét jelenti. A Lisszaboni szerződés fontos tevékenységek közé emelte ezt föl. Az Európai Parlament demokratikus feladatai között a szabadság, biztonság és az igazsághoz való hozzáférés biztosítása a polgárok számára az egyik elsődleges feladat. Az integrációs folyamatban rendkívül fontos feladata van a Stockholmi programnak, az Amsterdami szerződésben is ez szerepelt, plenárison is, az egyes szakbizottságokban, és sokszor szó van arról, hogy a Lisszaboni szerződés milyen előrelépés biztosított. De most egyébként már a korábbi 2009-es novemberi állásfoglalásunkban is kértük, hogy szintetikus értékelést végezzen a bizottság mondja ki a bizottság, hogy milyen nehézségek merültek föl, milyen feladatok vannak még a hátralévő időben, és hogyan lehet a problémákat megoldani. Közel vagyunk a 2014-es európai választásokhoz. Nem csak gazdasági válság, hanem európai bizalmi válság között kerül majd sor erre a szavazásra. Folyamatosan csökken az Európai Unió képe az egész unióban, az összes tagállamban azokban is, amelyekben jelentősen emelkedett az unió szerepe, azokban is, ahol a berlini fal lebontását követően lehetett csak csatlakozni az európai úthoz. Végre, hosszú idő eltetével, most már tényleg beszélni kell, Európáról kell beszélni, a választásról, szóló viták során, még az utolsó alkalommal is belső kérdésekről beszéltünk, kormánypolitikákról beszélünk. Most igazából arról van szó, hogy igen vagy nem az európai útra. Érthető módon kell a polgárok számára felmutatni, milyen eredményeket értünk el. A jogérvényesülés, szabadság és a biztonság témájában pont ezek azok a témák, ahol a leginkább konkrét és meggyőző eredményeket tudunk felmutatni a polgárok számára. Három konkrét kérdésem van az új eszközök és döntési mechanizmusok hogyan befolyásolták a stokholmi program végrehajtását. Második, a bizottság milyen módon kívánja fokozni a polgárok bizalmát a demokráciában, hatékonyá téve és befogadva a Lisszaboni Szerződés 11-es cikke alapján a polgári kérdéseket. Harmadik, a bizottságnak mi a szándéka az Európai Ügyészség felállítása tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen Kasszini kollégának, most pedig a tanács nevében Creighton asszony kap szót. Mikrofon. Nagyon hálás vagyok a parlamentnek, hogy lehetőséget ad a Stockholmi program értékelésére. A kérdések igen széles kört ölelnek fel, és hát tekintettel a rendelkezésre álló időre csak korlátozott válaszokkal tudok szolgálni. Teljesen egyértelmű, hogy komoly előrelépést tettünk, és továbbra is kívánunk tenni ezen a területen. A belügyi és igazságügyi miniszterek tanácsa már tavaly foglalkozott a stokholmi programmal, és a ciprusi elnökség elkészített egy átfogó jelentést. Az értékelés minden területen felmérte az előre lépéseket, a menekültügy, a belső biztonság, polgári védelem, külső kapcsolatok, a belügyi és igazságügyi területeken. És ez tulajdonképpen a tanács kérésére a bizottság válasza volt egy időközi értékeléssel, illetve jelentéssel. És most itt idéznék, a tanácson belüli vita általában elégedettséget fejezett ki az eddigi fejleményekkel kapcsolatosan, és összegezték a még megtendő lépéseket a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülése területén. És számos delegáció aláhúzta, hogy milyen további jogalkotási prioritásokra van szükség. A miniszterek számára a tanács lehetővé tesz, lehetőséget adott, hogy a különböző jogok között megfelelő egyensúlyt megteremtsék, és most nem akarok egy kimerítő listát adni, csak néhány fontosabb pontot ragadnék ki. A menekültügy és a bevándorlás területén a közös európai menekült ügyi rendszer kiépítésére, illetve egy támogatási iroda kialakítására történt lépések megtörténtek, illetve a harmadik országok állampolgárainak egységes engedélyével kapcsolatos rendszer is elfogadásra került. A konkrét operatív intézkedések kapcsán a VIS rendszer, a VIS rendszer is felállt tavaly áprilisban. Az igazságügy területén a minimális standardok képültek a bűnügyek áldozatainak védelme tekintetében, illetve a polgári jogos, jogi ügyekben a megfelelő védelmi rendszer ben is megállapodás született. Több fontos intézkedése is sor került, amelyek a az internetes bűnözéssel kapcsolatos felépés biztosítják, illetve az online történő gyermekekkel történő visszaéléssel szemben jelentenek fellépést, illetve megemlíteném az irányelvet az ember csempészettel kapcsolatos küzdelemre vonatkozóan. És most külön figyelmet kell fordítani a végrehajtási jogszabályokra, illetve azt kell biztosítani, hogy az eddig meghozott intézkedések valóban átültetődjenek a gyakorlatba. A rendes jogalkotási eljárást eh, kívánjuk eh, követni a jövőben, és eh, fontos, hogy mindkét intézmény megfelelően együttműködjön, hogy ezeken a területeken a megalkotott jogszabályok teljes körűen érvényesülhessenek állandó bizottság jött létre a tanácson belül, ami az együttműködést hivatott biztosítani a biztonság területén, illetve egy szolidaritási záradék is majd a jövőben tovább segít erősíteni az együttműködést. Az Európai Külügyi Szolgálat is kiváló koordinációs tevékenységet folytat, a belügyi és igazságügyi politikák külső dimenziói tekintetében, tehát azt hiszem, hogy bizonyos mértékű elégedettséggel szólhatok arról, amit sikerült elérnünk a stokholmi programmal kapcsolatosan. Természetesen nem dőlhetünk hátra, hiszen a tanács és a parlament előtt is még számos feladat áll, és eh, a gyakorlatban is eh, teljesen egyértelművé kell tenni az elkötelezettségünket, illetve azt, hogy a közös célok eh, iránt elkötelezettek vagyunk egy biztonságosabb és szabadabb Európa érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm Creighton miniszter asszony, és akkor most Borg biztos úrnak adom meg a szót. Since the questioners... Mint hogy a kérdésföltevők latin nyelvet beszélnek, szeretnék olaszul válaszolni nagyon röviden. E És utána majd jól fogom folytatni. Köszönet a kérdés feltevésért, hiszen a bizottság részéről nem csak azt kérik, hogy egy listát állítsunk föl a tekintetben, hogy mit értünk el a Stockholm program során, hanem hogy arról is számoljunk be, hogy a bizottság milyen akadályokat talált a végrehajtás során, a program végrehajtása során. Bellinger képviselő úr hozzá szólására szeretnék reagálni, aki azt mondta, hogy rendben, megvan ez a lista, de hogy mennyi publikálás történt a végrehajtás során, milyen konkrét lépések történtek, és milyen korrekt lépések történtek. az az ország, amit a legjobban ismerek, hazám által, a Schengeni rendszerhez 2007-ben csatlakozott. És néha saját magamnak szoktam azt mondani, hogy ma konkrétan van arra lehetőség, hogy Hátától Stockholmig autóval eljussunk, és egyszer se kelljen megállni. Ez egy hatalmas dolog, ez egy Európai Uniós eredmény, vívmány. A határok a múltban háborúkat okoztak, például Lengyelország és Németország közti határ, vagy gondoljunk Gorícia és Nova Gorícia közötti határa. Ma gyakorlatilag csak a térképen vonalacskák. Ez nem egy elvon dolog, ez egy konkrét eredmény. Ez csak egy példa, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek akadályok. Az egyik akadály, amit Águljár képviselő említett, a populizmus megerősödése, a szó rossz értelme, a nacionalista hangok megerősödése, vagyis a szabad mozgás, a személyek szabad mozgása elé akadályokat kívánnak sokan állítani valamilyen ürügyel. Az elképzelés az volt, hogy olyan szándékok léteznek most, amelyek le akarják bontani azokat az eredményeket, amelyeket sok áldozattal és sok munkával felállítottunk. Számomra Schengen az egy fontos mérföldkő, és oda kell, hogy figyeljünk arra, hogy ne vezessünk be akadályokat a e, ilyen víványok tényleges működése elé, hiszen számomra például a jövő generációk szempontjából ez egy nagyon fontos vívmány. Szeretnék köszönetet mondani a szóbeli kérdést összeállító három szakbizottságnak és tagnak. Három évvel ezelőtt a Lisszaboni szerződés és az alapjogi kart a, az európai integráció középpontjába állította az európai polgárt. Az európai polgár az Európai Unió közepébe helyezése rendkívül fontos lépés volt. 2010-ben az új bizottság megtette a szükséges lépéseket. Reding elnök helyettes, aki elnézést kér, mert személyes okokból nem tudott ma eljönni, és Mászrön biztos asszony a LIBE szakbizottsággal eszmecserét folytatott a Stockholmi Program köztes értékeléséről, mindezt tavaly decemberben, és itt felvetették, hogy milyen előrelépések történtek az igazságszolgáltatás területén, a polgári kérdésében lépések történtek a piac egységesítése tekintetében. Mi ezt úgy hívjuk, hogy igazság a növekedés érdekében. Európa így vissza tud állni a helyes útra. Például lebontottuk az exekvátor bürokratikus eljárást a Brüsszel egyel, egy országban meghozott ítéletet automatikusan elismer a, elismeri a másik érintett tagállam. A insolvency csomagon is dolgozunk, ami a fizetésképtelenség esetén alkalmazandó eljárások tekintetében kívánja lebontani a határokat. Ez az állások és a munkahely védelme szempontjából is fontos. A vállalkozások számára egy sor teher állt föl, például a adatvédelem magas szintje miatt, de a büntetőjog területén is történt előrelépés, különösen büszkék vagyunk az áldozatok jogai tekintetében elért eredményekre. Áldozatjogi irányelv kiegészíti a büntetőjogi eljárások során plusz jogokat biztosít az áldozatok számára. Aztán az eljárási jogok tekintetében a tolmácsolás és fordításhoz való jog, mint alapjog elismerése, hasonló módon a tájékoztatáshoz való joghoz, ez is konkrét eredmény, konkrét lépés, amit a polgárok éreznek is. A parlament és a tanács számára szeretnék köszönetet mondani, mert sok erőfeszítést tettek azért, hogy ügyvéd támogatást kaphassanak a eljárás alanyai, hiszen eltérő a szabályozás, nem csak jogi, hanem végrehajtási szinten is az eltér a tagállamokban. A büntetőjog területén minimum szabályokat és minimum szankciókat javasolt a bizottság, azért, hogy meg tudjuk védeni az Európai Uniót és az eurót is a pénzügyi csalások spekuláció ellen minimális szabályok alkalmazása az európai áruk védelem tekintetében ez is prioritást élvez. A polgári, az állampolgárok jogai az európai integrációs folyamat középpontjában állnak. Május 8-án nyújtottuk be az Európai Állampolgári Jelentést és az éves jelentést az alapjogi kártáról, valamint az éves jelentést a férfiak és nők közti egyenjogosság témájáról az alapjogok konkrét végrehajtására vonatkoznak ezek a beszámolások. Sőt, a bizottság a stokami programon túl is lépett, stratégiai iránymutatásokat tartalmaz mindez, de például 2013 márciusában a bizottság benyújtotta az Európai Igazságszolgáltatási Eredménytáblát hat tagállam esetében azt állapototta meg a bizottság, hogy hatékonyabb az igazságszolgáltatás, objektív, megbízható és összehasonlítható adatokat tudtunk felhasználni az eredménytábla felállítására, és értékeljük, hogy mennyire függetlenek ezek a rendszerek. Name and shame-et is szoktak mondani, de mi inkább úgy hívjuk ezt, hogy name and praise, tehát, hogy rámutatunk és jutalmazzuk ezeket a tagállamokat a belügyi témákban Büszkék lehetünk arra, hogy a menekült témában mit sikerült elérnünk. A következő plenáris ülésen fog szavazni az Európai Parlament az elnyomás, erőszak és kínzás témájában közös szabályokkal, közös fellépéssel és az európai szolidaritás biztosításával. A vízum információs rendszer, a második generációs Schengen információs rendszer beindultak, és helyesen is tudnak most már működni. Az európaiak a kontinens nagy részén élvezik ennek az előnyeit helyi Schengeni együttműködés tekintetében javaslatokkal álltunk elő, illetve a jobb Schengeni területi kormányzásra vonatkozóan is voltak javaslataink, és már közel vagyunk a megállapodáshoz ezekben a témában. A Frontex ügynökségnek van egy új mandátuma hatékonyabb működése érdekében. Az alapjogok erősebb biztosítása érdekében is az Europol új mandátuma a Lisszaboni időszakra vonatkozóan jelentős lépés lesz. Jelentő, rendszeresen beszámolunk a végrehajtásról terroristák finanszírozási kérdéseiről megalapodás kötöttünk az Egyesült Államokkal, illetve a PNR témájában Egyesült Államokkal és Ausztráliával, a gyermekek kizsákmányolása és az kereskedelem témájában is egyezményeket írtunk alá, a prekurzorokra vonatkozóan is tárgyalunk az egyezményből, illetve a korrupció elleni harc tekintetében is. A migráció, a bevándorlás és a mobilitás tekintetében beindítottuk a fontos tárgyalásokat, egyeztéteseket a szomszédos országainkkal. A vízumkönnyítés, liberalizáció és a visszafogadás tekintetében javaslatokat nyújtottunk be. Harmadik országbeli kutatók és tanulók számára, illetve a cégen belüli áthelyezettek számára és az idén munkások számára is új szabályokat javasoltunk. A családegyesítésről is folyik a vita. Persze még sok az előttünk álló feladat. Intenzíven dolgozunk például az Európai Ügyészi Hivatal fölállításán, a Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő bűnügyek témája lenne a ügynökségnek, vagy ennek az új hivatalnak a feladata, hogy ezekben a témákban lépjen fel. Vannak olyan témák, amelyeket hagyományosan csak nemzeti kompetenciaként, nemzeti illetékeségként tekintettünk. Az új jogalkotási és intézményi keret, amit a Lisszaboni szerződés állított föl, lehetőséget adott, hogy újabb jogalkotási javaslatokkal éljünk. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy fontos a hatékony jogszabály végrehajtás. Az elmúlt hónapokban a jogállamiság kérdése rendszeresen fölmerült. Ahogy Barozó elnök úr is megállapította, kijelentette, tavaly szeptemberben a State of the Union beszédében. Jobb eszközökre van szükségünk, nem csak a két végletre, a politikai meggyőzés és a nukleáris ellentét, vagyis a szerződés hetes cikke. A kettő között is szükségünk van valamire. A bizottság reméli, hogy számíthat az Európai Parlament támogatására hogy ki tudjunk alakítani egy új mechanizmust, amivel az Európai Unió hatékonyan tud föllépni. Köszönöm szépen, Bork biztos úr. Most pedig a frakciók következnek. Cvjevka úr először két percben. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, miniszterasszony, biztos úr, három évvel ezelőtt, amikor részletesen megalkottuk a stokholmi programot, akkor pontosan tudtuk, hogy ez egy igen ambiciózus terv és számos jogalkotási kezdeményezést jelent az igazságügy, a kommunikáció, kereskedelem jog területén. A jogalkotási munka 27 jogalkotási kontaktponton a legsürgetőbb kérdésekre igyekezett választ adni, azok számára, akik szabadon akarnak Európán belül munkát vállalni, mozogni. Ez egy nagyon komoly és szakmai értelemben is igényes munka volt. A Brüsszel 1-es, a Római 3-as és hasonló projektek, a határokon átnyúló örökösödési jog mind elégedettségre adnak okot, ezek ugyanis komoly hozzáadott értéket jelentenek az állampolgárok és a vállalatok számára egyaránt. Én is részt vettem a munkaüléseken, és tudom, hogy a legjobb akarat ellenére is egyes projektek több hónapot vagy évet vesznek igénybe. A Stockholm program keretében olyan jogalkotási projekteket sikerült lebonyolítanunk, amelyek remélhetőleg a gyakorlatban is hasznosak lesznek a polgárok számára, akik esetenként nagyon nehéz élethelyzetbe kerülnek. Az igazságügy területén dolgozóknak ismerniük kell az új jogszabályokat, akár a családjog, akár az örökösödési jog területén. Már többször megismételtem, hogy ebben a teremben is, hogy számos jogszabály nem érvényesül. Éppen ez a, ezért a mi szakbizottságunk a jogászok képzésére és a virág képzésére összpontosít. Itt olyan intézkedésekre van szükség, amelyeknek alanyai konkrétan az állampolgárok az európai jogszabályban meglévő megoldásokat kell érvényesíteni, és annak ellenére, hogy történt előrelépés, az Európai Parlament még mindig várja, hogy további projektek szülessenek, például a polgári jogi dokumentumok, okmányok szabályozása területén, ami pedig a szabadság, biztonság és jogérvényesülésének területét illeti, ez a tevékenység nem zárul le a stokholmi programmal. Számos dolog történt, de még mindig van teendőnk, nem ülhetünk meg a papírjainkon. A bizottság nemrég jelentetett meg egy kezdeményezést a polgárok jogainak megerősítésére vonatkozóan, és ez már kijelöli a következő lépést. Mindjárt lezárom, elnök úr. Ezért úgy tűnik tehát, hogy és az elnök félbeszakította. Köszönöm szépen, és Gregor Szalom két percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A politikai rendszerek, politikai projektok legitimizása attól függ, hogy mennyire javítják a polgárok hétköznapi életét, mennyire teljesítik azok elvárásait, mennyire hangsúlyozzák azokat az értékeket, amelyek ezt a politikai egységet jellemzik. Tudjuk, hogy az Európai Unió nem hoz jó eredményeket a növekedés szempontjából, a foglalkoztatás szempontjából, a, nyilván a közpolitikák szempontjából. De mi történik az alapértékeinkkel? Hiszen az Európai Unió egy olyan politikai projekt, amely a szabadságon alapul, amely a szolidaritáson alapul, amely a polgárok jogainak tiszteletbe tartásán alapul, és ebben az értelemben az alapérték az, hogy egy ilyen projekthez tartozunk, amely területi és közös politikai jellegű vállalkozás. Hamarosan harmadik évfordulóját ünnepeljük a Stokholmi program elfogadásának. Nagyon sok területen előreléptünk, ezt a biztos, épp úgy, mint a tanácsot képviselő miniszterasszony is hangsúlyozták. Azonban van három terület, amelyet hangsúlyozni szeretnék, ahol bizony vannak problémák. Ezek közül az első a személyek szabad mozgásának kérdése. E, e, említette a biztos, hogy Máltától e, Stockholmig el lehet utazni mindenféle akadály nélkül. Ez azonban csak azért lehetséges, mert nem olyan mert mostanában ugye nem ment át mondjuk Németországból Déno, Dániába, de nemrég még Kelet-Európából az Egyesült Királyságból a beutazásnak is voltak korlátai. Tehát tudjuk, hogy vannak rossz előjelek a Schengeni szabadság elvek tekintetében Továbbra sem oldottuk meg azt a problémát, e, és e tekintetben a parlament is benyújtott egy szóbeli e, e, kérdést e tekintetben. A bizottság hivatkozott az Európa Tanácssal folytatott tárgyalásokra, amely az Európai Bírósággal kapcsolatban a polgárok jogainak jobb védelmét illeti. Köszönöm szépen, és most két percben Wilkström asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Nagyon jó, hogy erről a fontos témáról önnel eszmét cserélhetünk ma este. A Stockholmi program egy nyitott Európára irányul, amelynek középpontjában az állampolgárok vannak. Ha megnézzük, hogy mi történt eddig, mik a sikerek, hol van még teendő, elmondható, hogy a program kimondja, hogy közös európai menekült rendszert kell kiépíteni. Ez sikeres volt olyan időszakban, amikor a tagállamok komoly kihívás előtt álltak, és komoly előrelépést tudtunk elérni, úgyhogy e tekintetben nagyon elégedett vagyok, hogy megteremtődött a jogbiztonság a menekültesek számára, illetve érvényesül a szolidaritás a tagállamok között a végrehajtás területén. A program ezen kívül szól a menekültek áttelepüléséről, visszairányításáról az ENSZ menekültügyi szervezete égisze alatt, és ez különösen fontos, hiszen Európában a szedig eredmények elmaradtak a világ más részein érvényesülőtől. Én jelentéstevője voltam a harmadik országokból az EU-ba érkező kutatók témakörében, és nagyon fontos, hogy ezt a kérdést rendezzük. Fontos, hogy megállítsuk az agy elszívást az Európai Unióból az Egyesült Államokba, és fontos, hogy a kutatókat itt tartsuk. Végezetül pedig a biztos úr ígéretet tett arra, hogy javaslatot fog készíteni a civil státusz kölcsönös elismeréséről, ugyan erre már a stokholmi program keretében is történt ígéret, de nem történt semmi, úgyhogy remélem, hogy a bizottság nem szegi meg ezt a, az ígéretet, és az elnök félbeszakította a hozzászólott szargentini asszony kap szót két percben. Eh, Köszönöm, elnök úr. A bizottság és a tanács felsorolt projekteket, amelyek a stokholmi programhoz tartoznak amik sikeresek voltak a jog érvényesülése, szabadság és biztonságon alapuló térség megvalósítása témájából. Ismerjük mindannyian ezeket a projekteket, de úgy gondolom, hogy a gazdasági válság, a piaci válságon túl arra is kell gondolnunk, hogy egy sor európai érték, etikai kérdések, polgárok jogai, a aktivisták jogai, a bevándorlók jogai, vagy a menekültek jogai, hogy mindezeket a jogokat hogyan kezeli a bizottság. A parlament készen áll arra, hogy megszavazzon egy közös menekült szakpolitikát, de egyszerűen a tanács nem látja ezt a bizonyos szolidaritást a tagállamok részéről. A Stockholmi program a Lisszaboni szerződés előtt indult. Úgy gondolom, hogy a jövőben nem ilyen nagy programban kell gondolkoznunk, hanem fontos, hogy kiegyensúlyozott joga, jogi eszközöket fogadjunk el, amelyek tiszteletben tartják az alapjogokat, és ne csak a büntetőjogban valósuljon meg. ne akarjunk nagy holisztikus programokat kialakítani, ezek most már elavultak. Úgy gondolom, hogy amíg a tanács tagjai nem tudnak megállapodásra jutni, addig nem tudunk előrelépni. A kölcsönös bizalom kérdése merül föl, amikor például a büntetői kérdésekben az együttműködésről tárgyalunk. Az Európai Elfogadási Parancs témájában. Amikor a, át lehet adni a vádlatokat az országok között. Itt konkrét együttműködésre van szükség, de úgy tűnik, hogy itt a kölcsönös bizalmatlanság jelenségével állunk szemben. Igazából csak a kölcsönös bizalmatlanság az, ami a valóság. Köszönöm Szargentini asszony, két és fél percben Körkhopp úr kap szót. Elnök úr, hamarosan mandátumok végére érünk. Ez az első olyan mandátum ciklus volt, amikor új feltartásokkal rendelkeztünk ezen a területen. Eredményeket is elértünk, kudarcaink is voltak, továbbra is gondolom, hogy kevesebbet kellene tennünk, de jobban. Ennek a munkának jó példája lehet a, az, a, a számítógépes bűnözés, internetes bűnözéssel lenne küzdelem, ambiciózusnak, de realistának kell lennünk abban, hogy mit tudunk elérni, ezért bátorítanám a bizottságot és a parlamentet arra, hogy fókuszáljunk arra, hogy hol tudunk valóban eredményt elérni, bonyolítás helyett egyszerűsítést. A harmonizáció, harmonizálás nem mindig jó önmagában, e, eredményességgel együtt kell e, e, ebbe az irányba mozdulnunk figyelembe véve a tagállamok jogi rendszerének eltérését. A teljes mértékben harmonizált bűnügyi rendszer és az európai ügyészség folytatása nem a legjobb megoldás. A Stockholmi program három éven keresztül futott mindenféle ellenőrzés mérlegvonás nélkül. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne az áttekintés, ezért most kérem a biztost, hogy a Stockholmi program eredményeit és kudarcait is tekintse át, hogy a tanulságokat okosan felhasználva tudjunk tovább lépni. Köszönöm szépen. Dartmouth kollégától elfogad egy kérdést? Yes. <coughs> Uh, thank you very much for giving... Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok. Kérkep úr, úgy gondolja ön, hogy az Egyesült Királyságnak eh, ki kellene lépnie az európai letartóztatási parancs, elfogadási parancs rendszeréből, hogyha ezt megteheti jövőre? Vagy mi a vélemény ezzel kapcsolatban? Well, thank you, my lord. Köszönöm szépen, my lord, eh, ezt a kérdést. Az Egyesült Királyság természetesen fel fogja mérni, értékelni fogja az álláspontját többek között az európai elfogadó parancsa kapcsolatban, hogy ez valóban reformra szorul -e, vagy vannak-e előnyei. Ebben a parlamentben sok ember egyetért velünk azzal, hogy reformra szükség van, de nyilván nem lehet erről nyilatkozni, anélkül, hogy nem mérjük fel, hogy az Egyesült Királyság polgáraira milyen hatással van ez a rendszer, úgyhogy nem tudom előre megjósolni, hogy mit fogunk tenni a jövőben, át kell ezt gondolni. Köszönöm szépen, Körkop kollega, és most másfél percben Trantalet Filidis úr következik. Elnök úr, tekintettel a következő több éves pénzügyi keretre, a szabadság, a jog és az jog területén, akkor itt nem elegendőek a minőségi ellenőrzések. Ki kell értékelnünk azt, hogy hol állunk a biztonság területén. Ugyan történtek előrelépések, például az intelligens határok vagy a SWIFT területén, amikor azonban az alapjogokról beszélünk, bizonyos alapvető hiányosságokról is szót kell ejtenünk, például az adatvédelem, a személyiségjogok területén. Ezek a biztonsági intézkedések mindig rendkívül költségesek. Milyen szerepet fognak kapni a finanszírozásban az intelligens határok? Ön is említette, biztos úr, a további kiértékeléseket, ami a Lisszaboni szerződést illeti, a demokratikus legitimizációt. A parlamentet gyakorlatilag kihagyják a döntéshozatali folyamatból, hogy megfeleljenek a tanácsban a tagállamok igényeinek, és hogy a padhelyzetből ki tudjanak lábalni, és emiatt a parlament első olvasati bevonását teljesen kihagyják. Köszönöm szépen, és akkor most egy percben Szilcstra kollégáé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megkérdezni, hogy mi a jó a stokholmi programban? Ez ellenzi a határellenőrzést, határrendészetet, és már ami a bűnüldözést illeti, és gyakorlatilag nem lehet visszautasítani, megtagadni egy európai elfogató parancsot, aminek következtében évekig fogva tartanak idegen országban embereket. A bűnügy tekint, bűnügyi kérdésekben az tagállamok szuverén döntéssel rendelkeznek, Éppen ezért szerintem a program nem szolgálja a polgárok javát. A központi kérdés az, hogy a Stockholmi program mennyiben szolgálja a polgárokat, és erre a válasz az, hogy semennyiben. A Stockholmi program egy kudarc, ezt le kell állítani, és nem szabad, hogy ezt egy újabb program ö, folytassa. Köszönöm szépen, és most három percben Papa Nikolaou kolléga. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Szükség van-e új programra a Stockholmi program után? Nos, erre azt hiszem világosan tudok válaszolni. A Stockholmi program eh, ambiciózus volt, és az is, de fontos, hogy meg is valósítsuk. És e tekintetben egyetértek a tanácssal és az Európai Bizottsággal, és talán még hangsúlyozom is a miniszteri felszólalás alapján, hogy az eredmények tekintetében tovább kell lépnünk. Nyilván eh, meg kell fogalmazni a kritikákat, a késedelmek, a hibák, a hiányosságok miatt, ami a döntések, a meghozott döntések, európai döntések végrehajtását illeti Nyilván eh, fontos jogalkotási lépésekre kerül sor, ezek a munkák egy részét eh, elvégezték, és kétségtelen, hogy az intézmények közötti eh, hogy is mondjam, egymás kölcsönös megértése a 2008-hoz képest jelentős mértékben javult. A Lisszaboni szerződés mindent megváltoztat jelentős mértékben. Tavaly igen fontos előrelépésekre került sor a tekintetben az a együttes döntéshozás megfelelően működik, de vannak olyan dolgok, amelyekkel szembesülnünk kell. Nem vagyok benne biztos, hogy mindannyian felismerik-e azt, hogy szükség van megállapodásra jutni. Mind a három intézménynek a megállapodására szüksége van. Egy döntő fontosságú, kiegyensúlyozott megállapodásra a polgárok jogainak védelme érdekében természetesen védenünk kell a magánélethez való jogot is, de ugyanígy a biztonságot is. Fontos a menedékesekkel kapcsolatos jogok és rendszerek biztosítása, ugyanakkor az illegális bevándorlók kérdésével is foglalkozunk el. Kedves kollégáim, az európai polgárok ma kevésbé érzik magukat biztonságban, mint a múltban. És ez az érzés bizony a szélsőséges erők felbukkanásához vezet ez újabb kihívást jelent mindannyiunk számára. A miniszter hivatkozott a szolidaritási klauzulára, amelyről folyamatosan beszélünk, például eh, ez egy olyan eh, elv, amely nagyon gyakran eh, csak elv marad és nem valósul meg. Tulajdonképpen az, ez az év lenne az európai polgárok éve, és pontosan a mi feladatunk azt, hogy folyamatosan a polgárokra gondolva tevékenykedjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két és fél percben Guillaume asszony. Ahogy 99-ben a Tamperei program, úgy a Stockholmi program is nagyon ambiciózus. Sajnálatos, hogyha az eredmények nem felelnek meg. Három évvel a Lisszaboni szerződés életbe lépését követően a parlament még mindig úgy érzi, hogy a Maastrichti szerződés szintjén kezelnek minket, és a konzultációs szer vagyunk. A parlamenttel szemben a másik két intézmény pedig nem igazán védi a polgárok jogait Sajnálatosak az eredmények azért is, mert a belső biztonságra vonatkozó stratégiák a külső határok védelme tekintetében az európai ügynökségek kaptak feladatokat, és a demokratikus ellenőrzés alól kicsúsznak ezek az ügynökségek. A polgárok és az államok között is a szolidaritás, ami a 80-as cikkben szerepel, nem igazán valósul meg. Az európai menekültügyi rendszert is meg kellene valósítani, hiszen ezzel tudnánk bizonyítani a szolidaritási elv megvalósítását. Röviden az eredmények elégtelenek, bizonyos konkrét célokat kellene kitűzni, fontos lenne például a diszkrimináció mentességi irányelv végrehajtását is megvizsgálni, ami eléggé sokkoló. Ezért úgy gondoljuk, hogy meg kell, hogy erősítsük az európai intézmények hitelességét, és ezt csak konkrétumokban lehet elérni. Köszönöm, Guillaume asszony, és most volt Jóvszki kolléga kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy lengyel párt az igazság és törvényesség pártja nevében eh, szólok most a stokholmi programról. Itt eh, nem minden esetben érvényesül az igazság Európában, és eh, az igazságszolgáltatás sem hibátlan. Nem csak a saját országom tapasztalatából mondom ezt, hanem tudom, hogy más országokban is mi történik, egészen drasztikus esetek, amikor a gyermekeket a szülőktől elrabolták. Tehát az igazságszolgáltatásnak függetlennek kell lennie, de nem maradhat semmiféle demokratikus ellenőrzés nélkül. Az igazságszolgáltatás nem lehet állam az államban, erre jobban oda kellene figyelni. Köszönöm szépen. Most egy percben Ernst asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Ez egy meglehetős bátorság, hogy a bizottság és a tanács az értékeléssel azt sugalja, hogy itt egyfajta munkaprogramról van szó, és gyakorlatilag nem történt semmiféle alapos vagy minőségi értékelés. Ezzel gyakorlatilag sem veszik a tagállamokat. Ha megnézzük a teljes EU-s költségvetést, itt Manström asszony nincs jelen, de például semmiféle kritika nem éri azt, hogy egyfajta robbanásszerű növekedés történt ezen a területen és az egyik drága biztonsági intézkedést követi egy másik drága biztonsági intézkedés, anélkül, hogy ennek értelme lenne, vagy bármiféle célja lenne. És senkit nem zavar, úgy tűnik, sem a bizottságban, sem a tanácson belül, hogy például az intelligens határokon, vagy határok programja hogyan működik. Itt az elnök félbeszakítja hozzászólót, és másfél percben Ernhauser kolléga kap szót. Nagyon sajnálom, hogy ezt szonyt félbeszakította, hiszen nagyon komoly hozzászólása volt Rövid, rövid leszek. Az adatok rendelkezésre állása, az információk rendelkezésre állása, a megfelelő személyek számára megfelelő időben, megfelelő jogi alap alapján, különösen gondolok itt a magánszférára, az egyik kritériuma, kritériuma az eredményességnek, és a stokholmi programnak is az egyik ilyen mércéje lehet az információ menedzsment. A konszolidáció ezeknek, ezeken a területeken egy nagyon fontos célkitűzése a stokholmi programnak. Itt az Europol, a Frontex platformot szeretném megemlíteni. Van stratégiánk az információ kezelésre, és éppen ebből fakad a kérdésem mind a tanácshoz, mind a bizottsághoz, nevezetesen, hogy ez a stratégia milyen mértékben valósult meg, vannak-e problémák a megvalósítás során, és mit értek el ezzel az információ menedzsment stratégiával. Nagyon hálás lennék a válaszért, elnök. Köszönöm szépen, Ehrenhauser úr, és egy kéket és kérdés biztos elfogadna, én nem, nyilván nem ítéletet alkotok az egyes hozzászólásokról, csak az időt kell tartanom, úgyhogy most megadom a szót Angelili asszonynak. Köszönöm, elnök úr. A Stockholmi program fontos stratégiát képvisel, konkrét feladatokkal, tevékenységekkel, valós európai jogérvényesülés, szabadság és biztonsági térség megvalósítása a polgárok érdekében. Ez egy akcióterv volt 2010-ben, a program rendkívül ambiciózus. Az volt a cél, hogy maximális védelmet biztosítsunk az alapértékeknek, a személyek tiszteletben tartása, az emberi méltóság, szabadság, egyenjogúság, szolidaritás értékeiről van szó, és a középpontba helyezve az állampolgárt, az állampolgár napi életét. Úgy gondolom, hogy egy első pozitív mérleget azért levonhatunk. Szeretnék utalni az Európai Védelmi Rendeleti irányelvre. Ez egy jogi eszköz, aminek a célja, hogy teljesen modern módon védelmet biztosítson. Aztán a bűncselekmények áldozatainak jogai és az ő nekik nyújtott támogatásra vonatkozó irányelv, a kiskorúak védelme az Európai Unióban, beleértve azt az irányelvet is, ami a online pedopornográfiával és egyéb visszaélésekkel foglalkozik. Én előadó voltam ebben a témában. Természetesen sok feladat áll még előttünk. Ezért egy tényleges értékelést kell végeznünk, és ez hasznos is lesz azért, hogy fölmérjük, hogy milyen nehézségek merültek fel a végrehajtás során. És így a szükséges kiigazításokat meg tudjuk tenni, új fázist tudunk indítani, és jobb, koherensebb együttműködést tudunk kialakítani az egyes tagállamok között. Köszönöm. Vielen Dank.

Köszönöm szépen, Gönc asszony. Most egy percben Verzsia a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A vita lehetőséget ad számunkra, hogy a Stockholmi programból mérleget vonjunk. Az európai polgárok Maastrichtet megszavazták, és hittek abban, hogy az igazságszolgáltatás és a szociális igazság területén is előrelépést fogunk tenni. A 90-es években a Tampere program megvalósításán dolgoztunk. Aztán 2010 körül pedig teljes változtatásról döntöttünk, a biztonság, az emberi jogok kérdése merült föl, és az alapjogi kartával és annak bevonásával megváltoztak a dolgok. A bizottság tervének a megvalósítása azért kívánó, valókat hagy magam után. A menekült ügyi jog az jó példa, a bevándorló kérdése, a romák és egyéb problémák azért nem elhanyagolhatók. a legérzékenyebb személyek esetében jav, rossz, rosszabbodott a helyzet, ezért azt szeretném kérni, hogy nagyon sürgős, hogy előrelépjünk, hogyha azt akarjuk, hogy az európai polgárok úrja higgyenek az európai államban. Köszönöm, két percben Mazzoni kollégáé szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ebben az időszakban, amikor az Európai Unió az e- gazdasági válság súlya alatt kell, hogy előrelépjen. Az azonnali válasz, amit a polgárok számára kell, hogy adjunk, hogy olyra kell, hogy indítsuk a politikai integrációt. Az Európai Unió gyengeségeire, hogy mennyire gyenge a piaci agresszióval szemben, erre kell reagálnunk, és meg kell, hogy erősítsük a polgárok részvételét. A politikai uniót persze nem lehet felépíteni, csak akkor, hogyha biztosítjuk az európai polgár számára, hogy egyenlő jogokat és azonos kötelezettségeket ró rá. Mert egyébként hogyha nem tudjuk megvalósítani a védelemnek az azonos szintjét, hogyha nem adunk megfelelő eszközöket, hogy jogvédelemmel, rendelkez, jogvédelemmel rendelkezhessenek ezek a polgárok, akkor nem fognak hinni ebben a politikai integrációban. Tudom, hogy mennyi dolgozott a bizottság ellen, többé-kevésbé közvetlenül tudtam követni a Réding asszony munkáját is, és ma örömmel hallgattam a részletes és szenvedélyes beszámolót Borg biztos úr részéről. Meg vagyok győződve arról, hogy mindaz, amit hallottam, valóban cél és szándék. A probléma, hogy nem történt meg a megvalósulás, és nagyon távol áll a megvalósulás. A petíciós szakbizottság elnöke vagyok, és napról napra kapcsolatban állok a polgárokkal. És meg kell, hogy mondjam, hogy privilegizált helyzetben érzem magam, hiszen a polgárok bejelentései alapján közvetlenül tudjuk nyomon követni a jogállamiság helyzetét az Európai Unióban. És úgy gondolom, hogy még nagyon-nagyon messze vagyunk egy közös európai szabadság, biztonság és jogérvényesítési térség megvalósításától. Néhány példa a jogok szintjén két nemzetiséghez tartozó pár esetén a szülői jogok gyakorlása nacionalista korlátok közé szorul. A más gondolkozók nem tudnak megfelelni élni a Európai Unióban, különféle szállítási engedély és egyéb akadályok állnak föl. A dolgozók védelme nem egyenlő szintű, nem azonos a jogok a dolgozóknak, az egyik országban megszerzett jogot nem tudják átvinni a másik országba. A védelmi forma eltér államról államra. Köszönöm, Mazzoni asszony, Régner asszony másfél percben. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterasszony, biztos úr! Az akcióterv a Stockholmi program végrehajtására egy döntő szakaszába érkezett. A biztos úr említette, hogy a Brüsszel 1-es megszületett, az európai adatvédelem is egy nagyon forró fázisban van, az okmányok kölcsönös elismerése, az, áldoz, a, az áldozatok védelme szintén kidolgozás alatt van. A kiértékelés számunkra egy eredményjelentés az eddig megvalósult lépésekről. Ami különösen érdekes számunkra az a diszkrimináció ellenes irányelv. Ugyanis a stokholmi, stokholmi program is előirányozta az idegengyűlölettel szembeni fellépést, és ezzel kapcsolatosan nem látunk egyelőre javaslatot intézkedésekre. Nem tudom, hogy a bizottság eh, hogyan eh, tud szólni a diszkrimináció ellenességet eh, szolgáló irányelvről, illetve az egyes konkrét intézkedések végrehajtásáról. A polgárok nem tudják, hogy egyáltalán eh, mi történt, milyen kezdeményezések vannak például eljárásjogi területen, vagy például az áldozatvédelem területén. Fontos lenne, hogy a polgárok ezt megismerjék, éppen ezért eh, nagyon fontos, hogy a bizottság e tekintetben javítson a tájékoztatáson. Végezetül a kérdésem a civil társadalommal folytatott párbeszédre vonatkozik, milyen terveik vannak itt, hogyan kívánnak közelebb kerülni a civil társadalomhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm Régner asszonynak, és Diaz de Mera kap két, két percben szó. Köszönöm, elnök úr. Nos, a stokholmi terv áttekintése előtt szeretnék három kérdést kiemelni, olyan célokkal kapcsolatban, amelyeket mi nem sikerült teljesítenünk ezek a terrorizmus elleni harc, illetve a bűnözés elleni küzdelem. Nos, a 75-ös paragrafus az Európai Unió működésével szóló szerződésre hivatkozom, foglalkozik a belső Európai Uniós listákról, amely a terroristákat az elismert terrorista szerzetenként listázott csoportokat illeti. Ennek a frissítésére nem kerül sor a harmadrészt, és ez is egy sajnálatos friss fejlemény. Az európai PNR folyamat is megszakadt. A legsúlyosabb probléma, elnök úr, az, hogy nincs megállapodás az intézmények között. Mire hivatkozom, mire utalok? Először is arra, hogy nincs megállapodás a jogalkotási e, e, folyamat e, keretein belül a felmatázáson alapuló döntések, illetve a közvetlen döntések tekintetében. Arra hivatkozom konkrétan, személyes tapasztalatom alapján, hogy amikor amikor az 539-es rendeletet szeretik volna elfogadni, e, illetve a Schengeni folyamat kapcsán szeretik volna megérteni, hogy mennyire e, fontos az, amit mondok. Ugye e, szükséges, szükség van egy azonnali intézményközi megállapodásra, másrészt nem, máskülönben nem tudunk előre lépni az együtt döntési folyamat tekintetében ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm ennek úr. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Marez. A ma elhangzott hozzászólások a stokholmi programmal kapcsolatosan azt jelzi, hogy például a tegnapi vita a menekültesek számára állandó lakóhely biztosításával kapcsolatosan, ezek mind tanulsággal szolgálnak számunkra, hogy a plusz jogalkotási felhatalmazások tükrében egyfajta tehetetlenség uralkodott el a tanácson és a bizottságon belül, és rajtunk múlik, hogy valamit tegyünk. Itt meg kell találni a közös nevezőt, a különböző dosszié kapcsán, és valahogy meg kell oldanunk a végrehajtással kapcsolatos problémákat. Tegnap hét tagállam volt csak hajlandó a menekültügyi kérdésekkel sürgőségi jelleggel foglalkozni. Más tagállamok ugyan befogadnak menekülteseket, de nem születtek javaslatok. Tehát ezeket a problémákat valahogy meg kell oldani, és ezek húzódnak meg a felmerülő kérdések nagy része mögött. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem történt előrelépés, például az emberkereskedelem területén, vagy a közös menekült ügyi rendszer területén. Ehhez közös eltökéltségre volt szükség, és a félidős időközi értékelés ezekre rámutatott. Ugyanakkor viszont komoly problémákat meg kell oldani, például a legális migráció kérdésével is foglalkozni kell. Itt a szidény munkavállalók kérdése, ezek mind fontos és fogas kérdések, de nagyon fontos, hogy előrelépjünk, és e tekintetben figyelemre vegyük a félidős értékelés megállapításait. Az adatvédelem területén is előre kell lépnünk, és fontos, hogy ez az értékelés őszinte legyen. Dank. Jacolino. Jacolino, Salvatore, neked szót parancsolja. Grazie, Presidente, la sensazione... Köszönöm szépen, elnök úr. Az embernek az az érzése, hogy három évvel a jóváhagyás után a stokholmi program továbbra is egy olyan eszköz a kezünkben, amelyet nem teljes mértékben hajtunk végre. A kollégák erről beszéltek már, és Borg úrnak az első hozzászólásában is hallottuk ezt. Jó, Schengen megvalósult, ez már tényleg egy közösségi vívmány, egy aki communautaire és ezt a stokholmi programnak köszönhetjük. Az együttműködés a rendőrségi témákban, az igazság szolgáltatásában szintén egy szükséges tevékenység azért, hogy fel tudjunk lépni a bűnözés és a korrupció ellen. Aztán ott van az adatvédelem, az ifjúság, a fiataloknak, a kiskorúaknak a védelme, ezek is nagyon lényeges területek, ezt hangsúlyoznunk kell. De ugyanakkor még sok, nagyon sok tennivalónk van, számos olyan fellépésre van szükség, amelyet már megkívántunk volna, de még nem valósult meg. Például az igazságszolgáltatáshoz való jogosultság, hozzáférés egy olyan jog, amely tekintetében még van tennivaló. Például a börtönökre lehet ezen témán belül gondolni. Itt a meg kell említenünk az, hogy túl népesek a börtöneink, túl zsúfoltak azok, és valóban szót kell emelni azon országok esetében, ahol a börtönök túlzsúfoltsága tekintetében még semmi lényegeset igazándiból nem tettek, elnök úr. A pénzügyi perspi perspektívák 2014-től 2020-ig, ha megnézzük az erőforrásokat, az allokációkat, mit is mutatnak? Azt, hogy hát szükséges lenne, hogy biztosítsuk a kellő forrásokat ahhoz, hogy a Stockholmi programot meg tudjuk valósítani. Szükség van költségvetési forrásokra, és ö, többek között a zsigászolgáltatás területén határozottan kell fellépni. Nolca. Weidenholzer úr kapszót. Parancsoljon, köszönöm. A stokholmi program eredetileg a belső biztonság egyik fontos pillére lett volna Európában, de nem kap kellő figyelmet. Sem a nyilvánosság előtt, sem a politikában, a politikai párbeszédben. Az intézkedések végrehajtásakor nem az alapjogok állnak az előtérben, hanem a látszólagos biztonság oltárán sok ilyen jogot feláldoznak Például az ártatlanság vélelmének joga gyakran sérül, és azt látjuk, hogy a Schengeni joganyag alkalmazása is sérül, 2009-ben pedig már döntöttünk annak végleges végrehajtásáról. A Stockholmi program minden diszkriminációt, idegen gyűlöletet tilt és üldöz. Ezt át is ültettük jogalkotási joganyagba, a tanácsi irányelv 2008-ban kellett volna, hogy megszülessen, de mindmáig nem valósult meg. Elfogad egy kékártyás kérdést, Weidenholzer úr, Ehrenhauser kollégától? Igen, tisztelt eh, Weidenholzer kolléga. Van egy olyan mondás, hogy a szabadságnak a biztonság a gyilkosa. Ön hogy tudja, ön szerint kialakult a biztonság és a szabadság megfelelő egyensúlya Európában? Jó ez az arány, amit ma látunk? Erre a kérdésre nem lehet rövid választ adni. Szerintem nincs egyensúlyban a két dolog, és még mindig a látszólagos biztonság dominál, és a szabadságot sok helyen korlátozzák. Köszönöm. Akkor most a spontán felszólalások következnek. Bazescu asszony jelentkezett szóra. Vă mulțumesc, domnule președinte, deși s-au făcut progrese majore. Tisztelt elnök úr, bár a nagyon jelentős előrelépés történt az akciótervnek a végrehajtása területén, a kormi programban mégiscsak vannak lemaradások. Itt egy konkrét prioritásra gondolok, ami a Schengen területnek, Schengeni övezetnek a kiterjesztése. A dokumentum azt kéri a tanácstól, hogy a rendelkezések Schengennel kapcsolatban azt is jelentsék, hogy hozzunk olyan intézkedéseket, amelyek a határőrizetet is érintik. De ilyen nincs. Románia és Bulgária bár teljesítette már az összes követelményt, ezt megerősítette az Európai Parlament és a Bizottság is Hogyha azt akarjuk, hogy a stokholmi program valóban sikeres legyen, akkor úgy gondoljuk, hogy prioritást eh, kell tenni a Schengen övezet kiterjesztését, és remélem, hogy az év végéig ez meg is fog történni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mások nem jelentkeztek szóra, úgyhogy Bargy biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! akik részt vettek a vitában. Köszönöm jelenlétüket. Ez egy érdekes vita volt. Tíz éve belügyi kérdésekkel foglalkoztam, és otthon éreztem magamat, érzem a képviselők aggodalmait, és nyilvánvaló, hogy a kormányoknak kormányozniuk kell, az a feladatuk, és a, tükrözik a közvéleményt is. Ugyanakkor viszont az irányt ellenőrizni kell, a bizottság pedig ezt teszi, teszi, ellenőrzi, hogy mit tesznek a tagállamok, hogyan hagyják végre a joganyagot, és hogyan valósítják meg a Schengeni joganyagot is, és ezzel indítottam hozzászólásomat, hogy Schengen mindenképpen egy eredmény, ami azonban nem jelenti azt, hogy teljesen problémamentes ö, utalok itt Gerrero Szalos úrra, aki azt mondja, hogy Kelet-Európáról nehezebb eljutni az Egyesült Királyságba. Az Egyesült Királyság nem tagja Schengeni Egyezménynek, joga van, hogy ne legyen ö, tagja ez a szerződésekben, benne van diszkrecionális joga, hogy nem csatlakozott. Éppen ezért határa ellenőrzés van a, az Egyesült Királyság határán. Azonban hallottam néha panaszokat állampolgárok részéről is, a tekintetben, hogy az embereket nem engedik be, csak akkor, hogyha útlevelet mutatnak fel, ez még a, a Schengenen kívüliek esetében is ellentétes a joganyaggal, az akikkal, a vívmányokkal, és nagyon fontos, hogy a Schengeni vívmányokkal ne éljen senki sem vissza. Tehát nem szabad, hogy a, ö, egyrésztről lebontsák azt, amit elértünk, hogy a színfalak mögött lebontásra kerüljön az, amit ö, eddig elértünk, és rendszeres ellenőrzést végezzenek a véletlenszerű ellenőrzések helyett. És rendszeresen készülnek jelentések arról is, hogy hogyan kerülnek végrehajtásra a Schengeni vívmányok megjegyeztem azt is, hogy többen utaltak az európai elfogató parancsra. Méghozzá különböző módon voltak, akik azt mondták, hogy igazságtalanul alkalmazzák az állampolgárokkal szemben, mások azt mondták, hogy nem alkalmazzák kellő gyakorisággal. Nyilvánvaló, hogy az európai elfogadó parancsnak az ötlete, a gondolata is azon épül, arra épül, hogy a szabályaink a szabadsággal, a jogállamisággal kapcsolatban, ha nem is egy, egy azonosak, de nagyon hasonlóak oly módon, hogy egy egyszerűsített módját tudjuk alkalmazni a kiadatásnak, mert ez a hozadéka, a pozitív eredménye az európai elfogadó parancsnak ez mindenképpen egy eredmény volt az Európai Unió belül, még akkor is, hogyha bízunk egymás rendszereiben, és bízunk egymásban kellő mértékben, akkor azzal, hogy egy európai elfogadó parancs kiadásra kerül, akkor egy szemét is ki kell adni, át kell adni a másik országnak az Európai Unión belül és emlékszem arra, hogy annak idején az Egyesült Királyságban nagyon nagy ellen, ellentétes vélemények voltak. A brit rendőrségnek sikerült elérnie, hogy egy iskolai tanárt visszavigyelek, aki a Franciaországban ment a diákjával, és kiadták kifejezetten az Európai Elfogató Parancs kapcsán, és minden ország ezt alkalmazza. Nagyon sok, mint nagyon sok minden mással ezzel is vissza lehet élni, hogyha valaki egy szökött az igazságszolgáltatás előszökik, lehet, hogy nem adják vissza, vagy más valamilyen eljárásra való hivatkozással. És azt is lehet, hogy valaki nem céljainak megfelelően használja fel a az elfogadó parancsot. De mindkét esetben ez szélsőség, és a siker segített ugyanakkor a közös szabadság és ügyi területnek a létrehozásában. Mazzoni képviselő asszonynak köszönöm az észrevételét azzal kapcsolatban, hogy fontos, hogy az Európai Unió elszámoltatótól legyen és vegye figyelembe az állampolgároknak a az igényeit. Ő nagyon jól tudja, hogy miék a fő aggodalmaik az európai állampolgároknak. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a stokholmi programot és az eredményeket a szabadság, biztonság, igazság szolgáltatás területén az unión belül úgy kell értékelnünk, hogy nem kizárólag azt nézzük, hogy mit kellene elérnünk egy utópikus helyzetben, hanem azt kell néznünk, hogy honnan indultunk. És mindössze négy évvel ezelőtt az igazságügyi, belügyi miniszteri tanácsnak voltam a tagja, én minden egyes tagállam, Németország vagy Máltának vétójoga volt a belügyi és igazságügyi kérdésekben, és ma a Lisszaboni szerződést követően nem csak, hogy ez a helyzet változott meg, de két ö, egyenrangú jogalkotó áll egymással szemben, vagy egymás mellett. Azonos ö, szinten vannak. Én nagyon tisztelem Morales úrnak a kiegyensúlyozott álláspontját, amikor azt mondja, hogy a bizottság az energetikai elemét képviseli a jogalkotásnak, és ez teljesen természetes. 16 évig a miniszter, és teljesen jogos, hogy a, a kormányok azok általában egy kicsit konzervatívabbak, mint a parlament, nem e, egyszerű a jelen időkben e, kormányozni. Parlamenti képviselőnek sem egyszerű lenni, mert vannak e, felelősségi körek a parlamenti funkcióval kapcsolatban is, de ez nálunk az irányelvekben jelenik meg. De mégiscsak van egy kompromisszum, amit Barroso elnök szokott a az szuverén államok federációja, szövetsége. Ez önmagában ellentmondás, hogyan lehet valami federatív, hogyha szuverén államokról van szó. De nem váltunk szövetségi állammá, ugyanakkor mégiscsak többet értünk el, mint hogyha csak a szuverén államok valamilyen ö, kapcsolata lenne, ami egy tökéletesebb unió irányába ö, halad tehát ezért örülök, hogy Mazzoni képviselő próbálta ezt előrevinni, és feltette azt a kérdést, hogy valóban van-e közös terület. Lehet, hogy nem értük még el azt a szintet, amelyet szeretnénk, de szerintem már komoly küzdelmeket tettünk ennek érdekében és ezt nagyon konkrét módon, nem csak akadémikus szinteken, ami természetesen nem jelenti azt, hogy időnként nincsenek problémák, nem vetődnek fel gondok, vagy nincsenek nemzeti szintű vagy egyéb akadályok, amivel nekünk, bizottságnak ugyancsak foglalkoznunk kell, és azon adott esetben azonnali lépéseket is kell tennünk. Itt utalok azokra a kommentárokra, akik arra utaltak, hogy mennyi szolidaritás van a bevándorlási kérdésekben, és természetesen a periférián lévő országok arra paraszkodnak, hogy nem történik elegendő együttműködés a védett személyek transferje területén, akik a periféria lévő országokban lépnek be, és ezek a személyek túlzott terhet jelentenek ezen országoknak menekültügyi kérdés tekintetében. A szolidaritás természetesen nem egy olyan dolog, amit ki lehet kényszeríteni. Ha ezt már kikényszerítik, akkor ez már nem szolidaritás, hanem egy jogi kötelezettségnek a számon kérése. Még akkor is, hogyha vannak, akik jobban örülnének annak, hogyha a teher megosztás kötelező lenne, akkor megint csak eh, valamilyen ellentmondás van itt a kifejezésekben. És eh, még hogyha van is teher megosztás, akkor is ebben a tagállamoknak meg kell egyezniük. Ezt Malmström biztos is már elmondta, és nagyon nehéz a szolidaritást előre mozdítani, és ugyanakkor az is nehéz, hogyha nem élvezi a tagállamok teljes támogatását, legalábbis nem mindegyikük tekinti úgy, hogy ez feltétlenül szükségszerűen páneurópai probléma, és aként kell kezelni. Vannak további pontok is, amelyeket szeretnék eh, megemlíteni, amikre szeretnék reagálni. Elsősorban Zjevska eh, képviselő kommentárjára utalnék, hogy a eh, jogi képzés alapvetően fontos, hogy először is ismert legyen a jogszabály, és utána, hogy a jogszabály kellően alkalmazásra kerüljön és a bizottságnak kellene tenni erőfeszítéseket a jogi képzés területén, mert úgy érezzük, hogy ezzel a Képzéssel elérhetjük, hogy a Brüsszelben és Strasbourgban megalapodott jogszabályok azok nem maradjanak holdbetűk. Schengennel kapcsolatban már válaszoltam a felvetett kérdésekre, Ekrenheiser úr kérdésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a bizottság javaslatot, egy, javaslatot tett egy új jogalapra az Európol tekintetében. Az egyik cél az lenne, hogy ezzel javítsuk az Európolnak a működését, hogy fel, fel, felszereljük oly módon, hogy hatékonyabb tudjon lenni az információ cserében, és az, ugyanakkor növeljük a parlamenti ellenőrzést a Lisszaboni szerződés értelmében. És valamennyien tudjuk, hogy a partnerek közbejárásával az igazságügyi és szabadság területen is volt tervezett, kompromisszumokat sikerült elérnünk tehát sem a parlamentnek nem szabad figyelmen kívül hagyni a tanácsot, és fordítva sem. De a Lisszaboni szerződésnek az a célja, hogy ez a két jogalkotó együtt találja meg azt a középutat, amit a jogszabályokban meg kell fogalmazni az unión belül. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Biztos úr, most megadom a tanács nevében Creighton asszonynak a szót. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők, biztos úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen a vitán. Nagyon hasznos, informatív eszmecsere volt ez a stokholmi programról, és ahogy elmondtam bevezetőmben is, a program maga nagyon szerteágazó, nagyon bonyolult, sok mindenre kiterjedő, számos területet lefed, igazságügy, bevándorlás, migráció, belső biztonság, külső kapcsolatok, külkapcsolatok. És ahogy sok képviselő rámutatott, a Stockholmi program és annak valamennyi eleme közvetlenül hat a polgárok életére valamilyen módon. Tehát minden területén a programnak bőven van tennivaló. Egyetértek Borg biztos úrral abban, hogy a mércét úgy kell meghatározni, hogy ahhoz képest, hogy hol voltunk, és nem utópiákat kell felvázolni, hanem hogy sikerült-e előrelépni. És a program értékelésekor, a több éves és nagyon sok rétű program értékelésekor igenis azt mondhatjuk, hogy jelentősen előre haladtunk. Szeretnék néhány konkrét problémáról beszélni, amelyeket képviselők, például Berlinger úr, López de Aguilar és Cassini urak vetettek föl, hogy mi a konkrét gyakorlati hatása, eredménye a stokholmi folyamatnak. Ezeket bőven lehetne sorolni de a legfontosabb eredmények abban állnak, hogy kialakult egy komoly joganyag, mind az említett területek mindegyikén, és ez a joganyag garantálja az EU állampolgárainak biztonságát életük valamennyi területén. Grelas Szállam úr említette, hogy az értékekre kéne koncentrálni. Ha értékekről beszélünk, akkor Nyilván európai értékekről van szó, és a Stockholm programnak pont ezek vannak a szívében. A visszatelepítési program, amint emlékeznek, ez egy EU és a harmadik országokkal közösen bonyolítandó program, ezt a tanács elfogadta, ez egy koordinált válaszadás, és egyben az érintettek védelme mellett megvalósuló visszatelepítési program. Kirkhope úr a bányászok helyzetére hívta fel a figyelmet, pontosabban a kiskorúak védelmére irányította rá a figyelmet. Májusban cselekvési programot fogadtunk el a 2010-14 közötti időszakra, és májust követő szeptemberben tavaly a végrehajtási utasítások is megszülettek ehhez, tehát működik. Papanopulu úr a jogalkotási folyamatokról beszélt, a Lisszaboni szerződés alapján történt új jogalkotásról. Szerintem sokat javult, javult a az együttdöntési eljárásnak köszönhetően a jogalkotás, ezt a bizottság is elmondta. Az, hogy a parlament részt vesz teljes jogú tagként a folyamatban, ez gazdagítja a folyamatot, és végül is elmondható, hogy a korábban tisztán tagállami döntések helyett most demokratikusabb döntések születnek. A három intézmény egyenjogúként működik együtt. Ez nem újdonság, de eredmény. Több képviselő rákérdezett az információ menedzsmentre vonatkozó stratégiánkra. Az európai adatcsere modellre vonatkozó szakanyag novemberben jött ki, és felméri, hogy a határokon átnyúló adatcsere hogyan és mennyire hatékonyan működik jelenleg. A bizottság eredményeit megvizsgáljuk, Jelenleg éppen zajlik ez a vizsgálat a tanácsnál, és erre a témára majd visszatérünk. Diaz de Mera úr az elkobzás és lefoglalás témákban kérdezett. Említette, hogy itt szerinte nincs előrelépés. Örömmel mondhatom, hogy az első háromoldalú egyeztetés május 28-ára van kiírva. A Libe bizottság ezelőtt közvetlenül fog tanácskozni a témából, tehát ha eddig nem is, de a közeljövőben lesznek lépések ezen a területen is. Igyekszünk az utolsó hónapokat is kihasználni, hogy még valamit lendítsünk a Stockholmi program végrehajtásán. A program maga a legfontosabb értékeket garantálja, a szabadság, igazságosság, jogállamiság térségének megvalósulását, nagyon sok védelmi mechanizmus tartalmaz, és óriási előnyöket tartalmaz, amelyeket ki kell bővíteni, el kell mélyíteni, és folyamatossá kell megvalósításukat tenni Európa szerte. Egyértelmű a hálózatos együttműködés, az intézmény együttműködés, az elnökök szintjén megvalósuló együttműködés, és ezekből mindig kijön valami. A szabadság, biztonság és jogállamiság térségének megvalósítása és védelme nagyon sokat köszönhet a stokholmi programnak és az abban lefektetett biztonsági garanciáknak. És én is garantálhatom, végül, hogy a hátramaradó idejében az írelnökségnek azon leszünk, hogy mindent megtegyünk még azért, hogy az említett területeken tovább lendítsük a folyamatot. Szorosan együttműködnek intézményeink, és mindenki komolyan sokat dolgozik, hogy gyors eredmények szülessenek, és a polgárok által megérdemelt, biztonságosabb Európát kiépítsük, és az elért eredményeket megvédjük. A litván elnökségnek úgy szeretnénk átadni a témát, hogy sikertörténetként lehessen azt nevezni, és eh, hogy nekik könnyebb legyen majd tovább lépni, meglegyenek nyitva fejezetek, amelyeket majd később lehet majd lezárni. Köszönöm szépen önöknek is, elnök úrnak is a meghívást és a biztos úrnak a megszólalást. Ja, Frau Tisztelt miniszterasszony, köszönjük, hogy az egész napját velünk töltötte, és az elnökség véleményét elmondta, illetve folyamatosan beszélt a parlament és a talán szoros kapcsolatáról. Térjük rá a következő napi rendi pontra. Az örökösödési rendelet, az örökösödési illeték vagy adó kérdésére, és a bizottság nevében meg